demokrata frakciótól kaptam egy kérést, hogy Arviki Guerrero kollégát jelöljék az Alkotmányügyi Bizottságba a Ramonatandő képviselőtársunk helyére. Van-e valakinek megjegyzése? Úgy tűnik, hogy nincs, tehát akkor ezt a kinevezést elfogadjuk és jóvá hagyjuk. A tanácshoz intézett kérdések órájának vége van, az ülést pedig felfüggesztem 29, 21 óráig.